Jó reggelt kívánok mindenkinek, mondja az elnök asszony. Jó reggelt kívánok, biztos asszony. Kedves kollégák, most pedig akkor az ülést megnyitom. És az első napi rendi pontunk FOSZ úr jelentése a szerzői jog a digitális egységes piacon. És mielőtt megadom a szót a jelentéstevőnknek, tudom, minden vitánk az, de ez különösen jelentős vita, ezért minden kollégát arra kérek, hogy tartsa be felszólalási időt, annak érdekében, mm. hogy a végén spontán felszólalásokra is lehessen lehetőséget biztosítani. Most pedig akkor megadom a szót jelentéstevőnknek, Fosz úrnak, parancsoljon négy percben önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves képviselőtársaim! fontos kérdéssel nézünk szembe, mégpedig, hogy a tulajdoni fogalmat hogyan tudjuk átmenteni a digitális világba. Hogyan tudjuk a szerzői jogot védeni, és érvényese a, a tulajdonjog, és ki ez, vagy nem. úgy, hogy a szellemi tulajdonosokat ne lopjuk meg. Ez az a nagy kérdés, amelyel ma foglalkozunk. Itt a plenáris ülésteremben, a parlamentben, és azt kell megvizsgálni, hogy hogyan lehet a szerzői jogok védelmét, a szellemi tulajdon védelmét a szólásszabadság érvéve, elvével összeegyeztetni. Másként megfogalmazva az is lehet a kérdés, mindent engedélyezünk az interneten, vagy pedig az értékeket még védjük-e. A 13-as cikk köré szerveződik ez a vitam, ezt pontosan tudom, de engedjék meg, hogy a többi ö, tartalomról is szóljak, amelyről az irányelv szól. Egyrészt, egy modern szöveg és adatbányászati, kereskedelmi szöveg és adatbányászati szabályozás szerepel a szövegben, amely újító, és egyébként ebben az irányban az egész világon az első szabályozói kísérlet. A 12. cikk lehetőséget kínál arra, hogy a repróbál európai bírósági ítéletet az érintett országok számára egy esélyként használják fel, és egyensúlyt hozzanak létre a könyvszerzők és a könyvkiadók érdekében a kis művészek, a kreatívok, a színészek számára a 14 skk cikkek a régi számozás alapján, mondom, a 14 skk következők cikkekről szólok. Ez tehát az ilyen művészek érdekeit védi a kiadókkal szemben, ugyanak úgy, hogy ne kelljen azonnal a kiadók a bíróságokhoz rohanni, de mégiscsak jobb védelemre rendelkezenek. Tovább megyek. A 11. cikk lehetőséget kínál arra, hogy a sajtó kiadóink jobb jogot kapjanak, voltak éppen itt jogot biztosítunk, olyan jogot, amelyel élhetnek, hogy hogyan élnek vele. Ez már az ő feladatuk, az ő kérdésük, de jobb esélyeket kínálunk nekik a platformokkal való jogvitában, vagy versengésben, hiszen az internet hatalmas versenyelőnybe került az elmúlt évben, és az emberek azt gondolják, kialakult az ingyenesség kultúra, és az emberek azt gondolják, hogy az interneten minden ingyenes, ilyen módon nem akarják megfizetni a szerzői tartalmakat. A 13. cikk mm, kapcsán ki kell emelni azt, hogy egy olyan definíciót hoztunk létre, ahol azon platformokról beszélünk, akik tudják, hogy mások szellemi tulajdonát használják, és ezzel sok pénzt keresnek. Voltak éppen tehát felmerül az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt a szabályozást a platformoknál alkalmazni, akik mindenkit arra biztatnak, hogy hogy mindenki feltöltsön tartalmakat, a fittyet hányva a szellemi tulajdonra. Ez tehát a kérdés, amelyről szó van. Egy működőképes és jó alapot hoztunk létre annak érdekében, hogy itt előrelépjünk, és igazi iránymutatást is adunk a tagállamoknak az átültetés érdekében. Jó utat járunk, jó utat választottunk, annak érdekében, hogy a tulajdonjog, a szabadság, a véleményszabadság és a digitális világ érdekei egyensúlyba kerüljenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a belső piaci szakbizottság képviselőjének, Danti úrnak. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Szükség van az európai copyright szabályozások módosítására a digitális forradalom fényében, ez teljesen kéz, kézenfekvő. A parlament többször megszólalt az elmúlt években ezen kérdésekben, különösen a platformok tekintetében, hiszen ők gazdasági túlsúlyjal rendelkeznek. A mediális támadások is azt mutatták az elmúlt napokban, hogy milyen hatalommal rendelkeznek ezek a platformok. Ez az irányelv se nem a szólásszabadságot nem korlátozza, sem nem korlátozza a vélemény nyilvánítás szabadságát. Ugyanakkor az sem, hogy profit nélkül bárki tartalmat terjeszthessen, de ugyanakkor a fake news, az álhírek terjedését is meg kell akadályozni meg kell akadályozni, hogy a netből egy igazi vadnyugat legyen, ahol mindenki csak lövöldözhet és szabályok nem működnek. Nem, a szerzői jogok az európai jogrende egyik alapját adják, és éppen ezért ezeket meg kell teremteni, és meg kell védeni. Köszönöm szépen! Most pedig megadom Gabriel biztos asszonynak a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves jelentéstevők, kedves árnyék jelentéstevők, tisztelt parlamenti képviselők, engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak a konstruktív vitáért, amire az elmúlt két és fél évben sor kerülhetett az irányelv, a Um, szerzői jogokról, uh, stratégiai jelentőségű digitális versenyes belső piacon, és a bizottság elégedetten állapítja meg, hogy sikerült egy uh, közös megállapodásra jutni ebben a nagyon fontos anyagban. Kedves képviselők, kulcsfontosságú pillanathoz érkeztünk az európai kultúra számára, a digitális gazdaság az európai értékek védelme szempontjából az új irányelv, a szerzői jogokkal kapcsolatban lehetővé teszi azt, hogy közös céljainkat elérjük, elfogadjuk a szerzői eh, jogokat a 21. században. Az irányelv ből azok profitálnak, akik az európai értékeket védik, mindegy, hogy szerzőkről, eh, zeneszerzőkről, énekesekről, filmrendezőkről van ez szó, kutatókról, könyvtárakról és sokan másokról. A az irányelv meg fogja e, erősíteni a mesterséges intelligenciát és az európai kulturális örökséget hozzáférhetőbbé teszi a polgárok számára. A jogalkotásban az egyéni alkotók profitálhatnak speciális szabályozásokból, amelyek megerősítik majd tárgyási pozícióikat, illetve az igazságos fizetéshez való hozzáférésüket. Kedves képviselők, minden szerző bennünket figyel, és azt kéri, várja az Európai Uniótól, hogy tartsa be ígéreteit. Nagyon fontos a szerzőket jobban felruházni a jogaikkal az újságírókat, és ez azt jelenti, hogy a demokráciát éltetjük ezzel. Azt gondoljuk, hogy az előttünk álló politikai megállapodás kiegyenlített, de egyben ambiciózus, egyesíti a különböző érdekeket, a, a szerzők és más jogok tulajdonosai fontos, hogy megfelelő bérezésben részesüljenek a felhasználók, a szólásszabadság, fontos, hogy védettek maradjanak. Engedjék meg, hogy megemlítsem azt, hogy a bizottság nyilatkozat fog közé tenni a sportrendezvények szervezői számára, amelyek kíséri majd az irányelv elfogadását, és ez a jogalkotási állásogás indítványhoz kerül majd csatolásra. Nagyon örülök annak, hogy meghallgathatom az önök véleményét, és továbbra is meg szeretném önöket hallgatni, és támogatni az irányelvet ezzel. Egy nagyon erőteljes jelzést küldtünk a szerzők, az értékek szempontjából. Köszönöm szépen. Thank you, Commissioner. And I'll give the floor for one minute to Mr. Krasnodar. Köszönöm szépen, most pedig Krasznadovszki úrnak adom meg a szót, az ITRE bizottság nevében szóljon hozzá, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szerzői jogokról szóló irányelv szükséges. Mindannyian tisztában vagyunk annak szükségességével. Amikor az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvet elfogadtuk egy idővel ezelőtt, azt tapasztalhattuk, hogy már is elavoltá vált. Egyes esetekben a piaci kapcsolatokat, viszonyokat káros módon érinti. A jelenlegi irányelv azonban nem ilyen, manipulálták, csatamezővé vált, és nagyon sokan mindkét oldal részéről tehát a sajtókiadók, az elektronikus kereskedelmi óriások egyaránt nagyon keményen küzdöttek, és eh, pénzt, energiát nem kímélve manipulálták az embereket, és ezek az emberek sajnálatos módon beadták a derekukat a zsarolás előtt. Vannak olyan tudósok, oktatók, tanárok, színházigazgatók, múzeumi dolgozók, kreatív művészek, akik várják ennek a problémának a megoldását. Őróluk senki sem beszél. Szerintem a parlament nincs abban a helyzetben, hogy ebben a témában megalapozó döntést hozzon. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Most pedig a Kulturális Bizottság nevében Zsuló úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elhangzott sok minden a szöveg előnyeiről. Azt gondolom, hogy egyetlen kérdés van, hogy mit jelent ez a szavazás Európa számára. Európát ezt megtiszteli, a digitális szolgáltatásokról szóló irányel, és fontos, hogy ez egy világszintű modell legyen. Egyetemű választás, vagy megerősítjük a leadership szerepünket, vagy pedig erről teljes mértékben lemondunk. A trialóguson kötött megállapodás nem egy alakárt szöveg, és hogyha valaki szabotálja a megállapodást, akkor ezzel nem szolgáljuk sem a polgárokat, sem a szerzőket, sem a KKKV-ket. hanem csak a Google-t és az egyéb platformokat. Nagyon fontos a tartalmunkat megvédeni, ebben, e, erről szól a szöveg is, és egy kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, hogy igen vagy nem e, bírnak-e felelősséggel ezek a platformok a társadalom felé, a e, kollégáknak erre saját lelkismertük szerint kell válaszolniuk. Köszönöm szépen! Now, one minute, Mr. Boney, for the Committee on Civil... Boney Libe képviseletében parancsoljon. Artikul 13 od początku... Köszönöm szépen. A 13. cikk a viták elejétől kezdve um, problematikus volt, és éppen ezért egy olyan kompromisszumra volt szükség, amely minden userre kiterjed. Az internet nem csak a híres újságírók és szerzők uh, munkájához való hozzáférést biztosítja, hanem ez egy kreatív hely is. éppen ki kell, éppen ezért ki kell mondani, nincsen általános nyilvántartás és nyomonkövetési kötelezettség a platformok számára. Hogyha tehát valaki a saját termékét egy pasztizsal um, reklámozzam, egy idézettel reklámozza, akkor az automatikus filter ki fogja szűrni, hogy nem fizette meg a KKV a idézet árát már pedig nem ezt akarjuk elérni, nem akarunk szabályozni, nem akarjuk ellehetetlenni a gazdasági szereplőket. Ezt cenzúrának hívnak, és a digitális korban ez egy hiba volna, egy olyan hiba volna, amelynek súlyos következményei volnának. Amellett volnék, hogy a 13. cikket vegyük ki a szövegből, és ennek meg történtével nyugodtan meg tudom szavazni ezt a nagyszerű szöveget, és köszönöm Axelnek a kitűnő munkáját. Képviselőtársaim, itt az első felszólalók körében egy picit rugalmasabb voltam, a későbbiekben nem leszek rugalmas. Svoboda úr, másfél perc, mentesség parancsoljon. Hölgyeim és uraim, igen, tisztelt képviselők, tisztelt biztos asszony. Az Európai Uniónak valóban szüksége van a szerzőjog reformjára. Egy új egyensúlyt keresünk a szerzők és a platformok érdekei között. Keressük az egyensúlyt, amely megfelel a 21. századnak. Ezért örülök annak, hogy ez a tervezet új kivételeket tartalmaz a szerzői jog védeleme eh, elve alól a kulturális örökség képzése és megőrzése érdekében. Örülök annak is, hogy ez a szabály megerősíti a kiadók jogait, de ugyanakkor készen áll arra, hogy a parazitákat ellehetetlenítse, azon platformokat, tehát akik a szerző jogilag védett tartalmat egyszerűen ellopják. Volt, aki azt mondta, hogy az internet cenzúráját akarnánk bevezetni. Távol legyen, erről szó sincsen. Akkor jönne létre az internet cenzúrája, hogyha tehetséges, kreatív művészeknek nem adnánk meg a lehetőséget, hogy a tehetségükből és munkáik gyümölcséből éljenek. Hogyha például taxizgatniuk kellene, és a művészi tevékenységüktől csak felkopna az álluk. Ez volna az internet cenzúrai, hölgyeim és uraim. Ezért nagy eredménynek tartom a jelenleg vitatott tervezetben, hogy ezt a Gordiuszi csomót sikerült átvágni. Köszönöm szépen, Geringer Diodenberg asszony, következik egy perc. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Az elmúlt két évben Különböző változatait vitattuk meg a 13. cikknek, és most már egyértelmű, hogy ez a szöveg megváltoztatja a jelenleg ismert internetet, és nagyon komoly negatív hatása lesz az emberek tartalommegosztási gyakorlatára. Az volt a célunk, hogy a szerzőket és az előadó művészeket segítsük, ugyanakkor viszont az összes érintett fél jogai közötti egyensúlyt kellett volna felállítanunk. Most az egyetlen lehetőségünk az, hogy a 13. cikket töröljük. Ez minimálisan szükséges ahhoz, hogy az európai digitális vállalatok és polgárok számára ez pusztító járjon, ugyanis ez mindannyiuk érdekeit érinti. Az Európai Parlament részéről kapott mandátum egyértelműen a KKV-ket ki szerette volna hagyni a 13. cikk hatája alól, ez sajnos ma már nem így van, ezért kötelezettnek ér, ezért az irányelv jelenlegi formájában kötelezi őket arra, hogy nagyon komoly és drága szoftvereket vásároljanak, amelyeket csak a digitális óriások engedhetnek meg maguknak. Ezért a legjobb erőfeszítéseinket is meg kell tenni. E, elnök, sajnálat, asszonyom, mondja az elnök, félbe kellene szakítanom, figyelmeztettem. Kék kártyát e, szeretne Roda úr e, benyújtani, de önnek Felszólalás ideje is van, úgyhogy kérem, hogy majd akkor szóljon erről. Karim úr, másfél percben kapszott parancsoljon. Elnök asszony, először is szeretnék gratulálni Axelnek, ugyanis nagyon kemény és jó munkát végzett. Kedves kollégák, a prioritásom mindig az volt, hogy biztosítsuk, hogy a jogosultak és az alkotók továbbiakban is megélhessenek a kreatív iparágakban, és hogy kizárólagos gazdasági jogaik, tehát a közösség felé való kommunikációjuk és megvédjék. Ez azonban fenyegetik az új üzleti modellek és platformok kiegyensúlyozatlan versenyfeltételek alakultak ki. Az én célomat sikerült elérni, ez azt jelenti, hogy szükséges védzáradékok érvényben vannak. Ezért fogom támogatni a szavazás során ezt az irányelvet, ugyanis nagyon sok javítást bevezettünk, például kereskedelmi célokból az adat és szövegbányászat lehetőséges, lehetséges lesz. A 11-es cikket a kiadói iparág védelmében sikerült bevezetni, bizonyos szövegek eh, megosztásával is foglalkoztunk. A 13. cikk pedig tisztázza, hogy a platform, amely eh, kommunikál a közösséggel az elektronikus kereskedelmi biztonságos eh, kikötőt nem, tud, nem tartja fenn továbbá, és a listát sorolhatnám még, ez a rugalmasság, amit sikerült megőriznünk például a tagállamok szempontjából alapvető fontosságú. Ezért nem lesz semmiféle általános felhasználói megfigyelés, bár egyes platformok megpróbálták meggyőzni arról az európai közönséget, hogy csupán félretájékoztatják őket, félrevezetik őket, és a parlament az ilyen fellépés ellen fel fog lépni. Elnézést, Rode úr, szeretne hozzászólni? Yes, Ms. President, I do, because I find... Igen, elnök asszony, szeretnék, ugyanis abszurdnak tartom, hogy megakadályozza a vitát. Az egész világ figyel ránk, és mindenki idejön a plenáris ülésre, és az a vége, hogy saját előre megírt beszédét megtartja, ugyanakkor viszont vitára nem kerül sor egy ilyen komoly témában, ugyanis ön megakadályozza azt. Szerintem ez nem bölcs dolog, és nem is tisztességes. Elnézést, elnök, köszönöm, e, egyetértek, hogyha mindenkinek lenne hozzászólási ideje. Tudom, hogy vannak olyanok a teremben, akik nincsenek fent a listán, a felszólalók listán, ön, neki, ön fent van a listán, és hogyha azt akarják, hogy elhúzódjon ez a vita, legyen mecsere, én abban benne volnék, de a parlament szolgálatai nem fogják ezt megengedni. Kérem, értsék meg ennek a döntésnek az okait, figyelembe vettem, amit mondott. Most pedig Kavada úr, két perc. Merci, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma délelőtt egy nagyon fontos történelmi momentumot élünk meg, hiszen Első alkalommal kerül sor arra, hogy egy parlamenti közgyűlés megpróbálja kiegyenlíteni a kapcsolatot a nagy platformok, az óriások között, és azok, akik őket táplálják, a szerzők és a sajtó között. A, a 130 milliárd euró a kreatív iparban 7, több mint 7 millió ember dolgozik ebben az iparágban, a kreatív iparágban, és ezt az igazságtalanság, ez a pénzügyi igazságtalanság fenyegeti. Még akkor is, hogyha ez nem közvetlen fenyegető, a sajtó is egyre jobban el, tör, tehát eltörpül, ez a demokrácia alapja, hogyha nem lesz eh, már többé szabad sajtó, és nem lesz a Google-ben újságíró, a Wikipédián, a YouTube-on és sehol máshol, akkor információ se lesz, pusztán eh, plegykák keringenek majd, és eh, néhány hónap után ennek hatásait érzékeljük is. Ez a szöveg az egyetlen esély a szerzők és az európai újságírók, sajtóorganok számára, hogy csak az egyensúlyt az ér- saját érdekükben. Éppen ezért erről a szövegről szavaznunk kell, mégpedig blogban, és el kell utasítanunk az összes módosítót, amely ezt megpróbálja gyengíteni, hiszen egy első lépésről van pusztán szó. Beszéltünk a, a cenzúráról, a filterezésről, a Wikipédiáról, hogy nincsen filter és nincsen cenzúra sem a Wikipedia kapcsán. Miért értek el ezek a kérdések egészen ideig? Azért, mert első alkalommal úgymond elkezdtek bombázni bennünket, akik el akarják venni a teljes tevékenységünket, éppen ezért szavazzunk blogban, hogyha nem, akkor ennek az intellektuális gyakorlatnak nagyon-nagyon súlyos következményei lesznek az egész kontinensre nézve. Köszönöm. Sorry, colleagues. Just to say, I already have... Elnézős kollégák, már 12-en jelezték a hozzászólási eh, kérésüket a KCDI keretében. Kérem, tartsák az időt. Három percben, Réda asszony, hölgyem és uraim, Három dolog nagyon fontos, példanélküli a szerzőjogok kapcsán 200 ezer ember eh, a reform ellen demonstrált ezen a hétvégén, 5 millióan eh, írtak el petíciót a letöltési filterek ellen, még soha nem volt egy ilyen szerzőkörű eh, tiltakozás egy EU-s irányelve ellen. Második, még soha nem volt, nem ignorálta ez a ház ezeket a protesteket, már nyáron ki voltak téve a választók egy súlyos félretájékoztatási kampánynak, ahelyett, hogy kritikával foglalkoztunk volna, minden kritikus hangot megsértődve fogadtunk. Az EU Komisszió Bizottság a kritikusokat csőcseléknek nevezte, és a CDU delegáció vezető azt mondta, hogy a demonstrálókat fizetik. Ezek a hírnév csorbítások kitaláltak, könnyen meg lehet őket cávolni, és, száfolni, és néhány lobbycsoport indította ezeket. Bizonyos újságok főjeton részében terjesztették mindezt, akik profitot remélnek a szerződőnök reformjából. Még mindig tömeges demokrációk vannak, és sokan azt gondolják, hogy az e-mailek nem tényleges emberektől származtak, hanem Amerikából irányítják ezeket a, ezt a kritikát. Aki ezt gondolja, egyszerűen nem hajlandó az aggályokat tartani, meg foglalkozni. A Szövetségi Adatvédelmi megbízott és felhívta a figyelmet a letöltési filterek által jelentett fenyegetésekre, és sem a az ellenzék, sem az SPD, sem az Unió nem tartja értelmesnek ezt a reformot, amely a 13-as cikk kapcsán megvalósulna. Kedves kollégák, mindenkinek megvan a hozzászólási ideje, én is szeretném megtartani a saját hozzászólásomat. Kedves elnök asszony, megvárom, amíg a kollégák lecsillapodnak. Réda asszony. Brock úr. Most Réde asszony kapott szót. Tartsák tiszteletben a hozzászólót. Réde asszony, folytassa kérem. A szövetségi kormányának senki, kormány, senki nem szeretne a letettesi filterekért felelősséget felvenni még a szövetségi kancellárasszony sem. Tegnap óta tudjuk, hogy miért van mindez így. Az FHC-t tehénkereskedelmet bonyolított Németország és Franciaország között. Németország elfogadja a letöltési filtereket, abban az esetben, ha Franciaország eh, hozzájárását adja az északi áramgáz eh, vezetékhez. A tragikus elnézés Kérem, hogy hagyják Réde asszony beszélni, mind a két félnek szólok itt a házon belül, hölgyem és uraim. A tragikus ebben a dologban az az, hogy egy új generáció, akik első alkalommal mennek európai parlamenti választásokra, megtanulják a tanulságot, a demonstrációnak nincs értelme, és a politika eh, hazugságokat fog terjeszteni, és nem hagyja a szakmai érveket érvényesülni, a tehetetlenség érzése hosszú távon fogja ezeket a fiatalokat meghatározni. Kedves kollégák, így nem politizálhatunk, ez az irányelv nem mehet változtatások nélkül keresztül. Ez nem csak, hogy lesújtó lenne a világálló szabadsága szempontjából, hanem egy egész generációt hoztaná meg a bizalomtól, arról, hogy a politika működik. Bréda asszony, lejárt az ideje. Köszönöm. Mr. Kaspari. Kaspari úrnak egy kérdése van. Elfogadja, Red asszony? Elfogadom. Igen, tisztelt Reda kollégám. Jól értettem, hogy azt állította rólam, hogy én a ö, tüntetőket megvásároltnak állítottam volna be, hogyha ezt mondtam, mert ezt értettem, akkor kérem, hogy mondja el, ismételjem meg pontosan, hogy mit mondtam, idézzem pontosan, és ne azt mondja, hogy mit, hogyan értelmezte szándékkal félre a mondandómat. Én azt mondtam, most arra tesznek kísérletet, hogy vásárolt tüntetők kell is megakadályozzák az elfogadást. Nem a sok ezer fiatalra gondoltam, akik az út, utcára vonulnak, mindig megvédeném, mert én e, a tüntetés, mert meggyőződős demokrata vagyok, de hogyha a Frankfurter Allgemein, és itt megszakadt a mikrofon, a tolmat sajnálja, de nem tudja folytatni, elnök. Kaspari úr, 30 másodperce van a kérdésére, most Reda asszonyi a válasz lehetősége, 30 másodperc, és ö, szabály alapon dolgozunk, Danke. Kaspari úr. Ön azt mondta, hogy egy-két tüntetőt megvásárolták, és 450 euróról beszélt. Hallottuk, a 450 euró, amelyel amely a júdás pénz lett volna, ezt a, egy civil szervezet a tagjainak kínálta fel, hogy Brüsszelbe elutazhassanak és részt vehessenek a löbbi tam- találkozóján. Nem gondolják például, hogyha mondjuk az EMA képviselői Brüsszelbe jönnek, akkor ők maguk fedezik az utazási költségeiket. Róde úr, ön is jelezte, hogy kérdezni szeretném? Hát hagyódjuk meg ezt a következőt. Rude úrnak mindjárt egy perces felszólalás ideje van. Fel akarja használni egy kérdésre? Nem engedi meg, hogy kérdést tegyek fel, ez elfogadhatatlan. Uram, ez abszurd. Uram, én hallom, de nem tudom, hogy a többiek is hallják-e, hiszen a mikrofonja nincsen bekapcsolva. Reda asszony, kérem üljön le egy pillanatra. Azt szeretném biztosítani, hogy azok a képviselőtársak, akik ide jönnek, hogy spontán felszólalást kapjanak, öm, megkapják ezt. Ön most tényleg obstruál, de rendben van, akkor megkapom, megadom önnek egy rövid kérdésre a szót, hogy ne obstruáljon tovább. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, csak azt szeretném kérdezni, Redda asszonytól, hogy az ablaut filter hol van, hol volna konkrétan a szövegben, hol szerepel az ablaut filter fogalma. licenszeket kérvényezhet valaki, de a jog tulajdonos nem biztos, hogy megadja a jogot, és ilyen módon a feltoltási filter létezik. Egy teljesen egyértelmű szöveg. Please, colleagues. I now give the floor to Mr. Köszönöm kollégák, most pedig Mastalka úr kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony a mai plenáris vita, de úgy tűnik inkább, mintha a világkupának a döntőjét néznénk, nem pedig egy plenáris vitát, hogyha mindannyian Hogyha erről a szövegről végre szavazunk, akkor mindannyian megkönnyebbülhetünk, szerintem eredménytől függetlenül. Én magam a 11-es és a 13-as cikkel egyáltalán nem értek egyet. Két éve nagyon keményen tárgyaltunk és dolgoztunk ezzel a szöveggel. Egyáltalán nem vagyok elégedett ezzel a szöveggel, és a frakciónak azt fogom javasolni, hogy ellene szavazzanak. Én azt gondolom, hogy elmulasztottunk egy remek lehetőséget arra, hogy szabályozzuk a jelenlegi digitális piacot, és segítsük a KKV-ket. Amit azonban ehelyett kaptunk, az az, gyakorlatilag internetcenzúrát vezet be, az új startupokat hátrányos helyzetbe hozza, és gyakorlatilag minden egyes közösségi média felhasználót érint. Ez lesz az internet vége. Nagyon sok konkrét példát említhetnék erre, de nincs elég időm sajnos. Azt gondolom, hogy ha megszavazzák a kollégák ezt a mai szöveget, és megint mondom, megszavazzák ezt a szöveget, gyakorlatilag arcul csapják azokat a több ezer állampolgárt, akik írtak nekünk, hozzánk fordultak, demonstráltak. Ezért az Európai Parlamentnek meg kell mutatnia, hogy miért egyre több tagállam válik szkeptikussá az Európai Unióval. Arrogánsak vagyunk, eltávolodtunk az állampolgároktól, pont ezt kell megváltoztatni. Elnök, Árnott úr, két perc. We're being lobbied a vita mindkét fele aktív lobby tevékenységet folytatott, nagyon sok embert aggaszt az internet jövője, ugyanakkor viszont koktél meghívásokat is kaptunk olyanoktól, akik támogatják ezt a jogszabályt, de ne gondoljuk, hogy a kreatív ipar egyhangulag fenn, ott áll ezen javaslat mögött. A nagy szereplőknek van pénzük a lobby tevékenységre. A, meg, a szavazóim azonban hétköznapi emberek, azok, akiknek az érdekei igazán számítanak. Nekünk pedig most egyensúlyra van szükségünk, egyrészt az állampolgárok jogait kell megvédenünk, másrészt az alkotók jogait. A 11-es és a 13-as cikk különösen nem tudja biztosítani ezt az egyensúlyt. Illiberális, ugyanis a gyakorlatban a technológiai vállalatok a polgárokat fogják bűnösnek beállítani, és a tartalmat végül automatikusan fogják eltávolítani tulajdonképpen egy egy kaptafára készült megoldást fog erőltetni minden platformra. Jól lehet, a szerzői jogok különböznek országról országra. Ez egy aknamező. Ezért a jogszerű tartalmat is úgy fogják kezelni, mintha illegális lenne. Nagyon sokan azt mondják, hogy hisznek az európai projektből, de én az Egyesült Királyságból a következőt látom. A brit polgárok véleménye nagyon megváltozott. Az vannak olyanok, akik a maradás mellett szavaztak, és szeretnének maradni, vannak olyanok, akik ki akarnak lépni, és ki akarnak lépni. Vannak olyanok egyébként, akik a maradás mellett szavaztak, most pedig ki akarnak lépni pontosan a copyright irányelv miatt. Tehát az Európai Unió és a fiatalok egész Európában közelebb kell kerüljenek egymáshoz. Szerintem klasszikus, ciklusvégi jogalkotásról beszélünk. A parlament három és fél, a parlamentnek három és fél hete van arra, hogy a tevékenységét lezárja. Szerintem kapkodunk emiatt. Nem, volt, nem vettünk minden tényezőt figyelembe. Hallgassunk a szavazóinkra a parlament és az emberek között ne mélyítsük tovább az árkot. Thank you. There is a blue... Köszönöm. Szurjevszki úr szeretne kékkártyás kérdést feltenni. Elfogadja? Szurjevszki úr, 30 másodperce van. Köszönöm a szót. Én vagyok az egyik utolsó személy, akit a lobbistának eh, nevezhetne. De én különbséget tennék a különböző lobbisták között. Vannak olyan csoportok, akik a jogaikért küzdenek, a fizetés az a jogukért, tehát őket nem lehet lobbistáknak nevezni. Ön különbséget teszel nagy kereskedelmi lobbisták között, és azok között, akik azért küzdenek, hogy fizetést kapjanak azért, amit eh, végeznek. I have no problem. Semmi gond, nem probléma azokkal, akik eh, meg akarnak élni. Ez, ez joguk van, ezt kell tegyék. És ezzel kapcsolatban sincsen probléma, akik eh, erre felhívják a figyelmet, amit itt látok, újból és újból, hogy eh, az ipar az, aki nyomást gyakorol ránk, és nem a szerzők azok, akik nyomást gyakorolnak ránk, hogy amikor szerzőkről hallok a választókerületben, akkor nem azt mondom, hogy ők ezt feltétlenül szeretnék, mind a két fél részéről hallok dolgokat. A közvélemény nagyon-nagyon aggódik mindez hatásai miatt. Butone asszony az utolsó hozzászóló. Egy percben. Köszönöm szépen. Ma a szerzőjogokról szól irányelvről vitázunk. Az európai uh, szerzők számára ez történelmi pillanat három év munkája, szorgalmas munkájának eredménye ez a szöveg. A manipulációk és a téves hírek ezenek semmi közeményt a Silicon Valley-ben kreálnak. Ez a kreatívok, szerzők és a felhasználók érdekeit képviseli. Az online platformok gyakran visszavonják a tartalmakat. Ez a szöveg alapvetően fontos a művészek számára, nagyon fontos, hogy igazságos fizetést, megfizetést kapjanak azon platformoktól, akik ebből gazdagodnak meg. Soha nem volt még az ennyire igaz, hogy a, a művészetet, a kultúrát is meg kell beszélni. Iget mondok a kultúrára, a kreatívak, a kiadók és művészek jogaira. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még itt vitázunk, sok internetes cég, különösen a közösségi médiumokban cenzori alapú ö, szűrést alkalmaznak. Hogyan tudjuk ezt elfogadni? Hogyan tudjuk engedélyezni, elfogadni, hogy a magán cégek a tartalmakat korlátozzák? A tartalom kategorizálását <clears throat> arra is használni lehet, hogy bizonyos cégeket vagy szereplőket kitöröljenek a mm, internetről. Például az én nevem egyszerűen nem lelhető fel. Vagy pedig, hogyha az én felszólalásomat valaki egy portálon megjeleníti, ez alkalmat ad, hogy megbüntessék a portál üzemeltetőjét. Hát ez nagyon rossz hír a szabadságjogok védelmezői számára. A filterek gyakran csak bizonyos szavakra ugranak rá, ez pedig korlátozza a szabadságot. Márpedig ez a Szovjetunióra emlékeztet bennünk, ez az a jövő, amelyet az EU-ban akarunk követni, ezért világosan nemmel fogok szavazni az egész jelentésre. Ferhelyen asszony másfél percben tessék parancsoljon. Kedves képviselőtársaim, több mint két és fél éve vitázunk itt a parlamentben, illetve a tagállamokkal annak érdekében, hogy jó kompromisszumot találjunk, és végezetül sikerült egy szöveget kialakítani, amely tisztességessé teszi az internetet, és különösen a felelőtlen kapitalista nagykoncerneket eh, felelősé teszi. Ezzel a szabályozással eh, meg lehet akadályozni, hogy kizsákmányoljak a művészeket, eh, 2016-ban egy európai ö, forgatókönyvíró vagy rendező átlag fizetése 19 ezer euró volt egy évben. Hát ez megengedhetetlen. Azok a politikusok, akik a minimálbérért küzdenek, vagy megfelelő jövedelemért küzdenek, fittyet hánynak arra a helyzetre, hogy a kapitalista nagykonszernek kizsákmányolják az alkotókat, a művészeket. A tartalmak licenszálásáról van itt tehát szó. Annak érdekében is ne legyen egy mamut feladat, éppen ezért egyszerűsítették az eljárást. A 17. cikk 8. 9. bekezdése szól erről ezen felül pedig egy sor kivételi szabály biztosítja, hogy az aránytalan terheket ne rújjuk rá a nem kommerciális platformokra, mint mondjuk a Wikipédia és a startupok, a mini cégek számára is más szabályok működnek, érvényesek, és hogyha nem vonatkozik rájuk ez a szabály, akkor is még az arányosság szabálya vonatkozik rájuk. Ferré, tisztességessé tesszük az internetet és a platformokat is szabályok közé szorítjuk, biztosítani kell, hogy az vad kapitalizmusnak véget vessünk az interneten. Köszönöm. Madame Egy percben, Madame Rosier. la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Ez az irányelven két és fél év eltökölt munkájának eredménye, és az egész európai kultúrát érinti művészekre, kiadókra, kutatókra, művészekre, de a fogyasztók és a felhasználók is nagyon várták ezt az irányelvet. A fogyasztó számára ez a jogbiztonság erősödését jelenti, és annak jele, hogy Európa meg tudja védeni az érdekeit, ahol kizsákmányolják a személyes adatokkal, visszaélnek az időnkkel, ezek a nagy platformok. Hogy lehet ezt elfogadni, hogy csak azért, mert digitális egy tartalom, ezért nem kell ezt fizetni? az agresszív eh, hazug lobby tevékenysége fölött sem eh, hunyhatunk szemet, a szabálysértések felett bizonyos platformok, szervezetek finanszírozása is eh, nagyon zavaros. Fontos, hogy a, a, a ultraliberalizmus ellen is felépjünk ezzel Európában. Köszönöm. Otovszki. Köszönöm szépen, Szlatovszki úr, következik egy percben. Elnök asszony, köszönöm szépen. Egy perccel ezelőtt egy vitát láthattunk arról, hogy miről szól ez az irányelv. Tulajdonképpen ez a vet- legfontosabb vetülete ennek az irányelvnek, a legnagyobb problémája az az, hogy értelmezése nagyobb problémát jelent, mint maga a szöveg ahogyan Fosz úr előadta a jelentését, egyáltalán nem győzött meg engem, nagyon gyengék voltak a fogalom, meghatározások. Azt gondolom, hogy ha a sajtó kiadók számára bevezetjük a szomszédos jogokat, ez tulajdonképpen a, azt jelenti, hogy csak a legnagyobb kiadó vállalatok fognak megmaradni a piacon és gyakorlatilag információs monopóliumot hoznak létre, a kisebb portálok pedig nem fognak tudni ehhez majd csatlakozni. Ezért azt szeretném, hogyha elutasítanánk az irányelvet. Hol úr, következik egy perc. Ja, mange tak. Jeg må jo sige, at det er ganske utroligt, at vi her i dag skal lytte til især... Rode úr, egy perc. Különösen a baloldaltól azt hallgatjuk, hogy a technológiai óriásokat kívánja megvédeni ez az irányelv, de azt gondolom, hogy semmiféle kapcsolat eh, nincsen az, adókkal, az adókhoz, esetleges adókhoz, nincsenek feltöltési filterek, ahogyan elhangzott, és az egyes polgárok jogait sem korlátozza az irányelv, hiszen egyértelműen ezek eh, a jogok és kötelességek a platformokat érintik, és úgy tűnik, hogy remekül elfogadjuk azt, hogy a nagy technológiai óriások és nem jól képzett technológiai dolgozók fogják eldönteni azt, hogy mit lehet feltölteni és mit nem. Ugyanakkor viszont az alkotóknak semmiféle joguk nincsen, és nem tudnak ellenőrzést gyakorolni az általók létrehozott művek felett. Ez a legnagyobb művészet ellen elkövetett bűn, hiszen nem, véd, nem fizetnek adót, nem fizetnek bért az alkotók számára, és így gazdaságilag mindannyian kulturálisan is szegényebbek leszünk. Trüppelasszony egy perc. Tisztelt társaim egy szabad, de végre fair netet akarunk. A szabadságot és a felelősségvállalást egyszerre akarjuk megteremteni. Senki nem akar cenzúrát. Cenzúra Kínában van, de ott nem védik a szerzők jogait a szellemi tulajdonokat. Voltak éppen azt akarjuk szabályozni, hogy a tartalmakat licenszálják, ezt nem fogják filterezni. Az uploaderek jogbiztonságban lesznek a platformoknak, felelősséget kell vállalniuk, és az újságírókat és a szellemi tulajdon tulajdonosai végre javadalmat kapnak, jövedelmet kapnak. Ez a tisztességes net, ez a tisztességes web. A platform kapitalizmus számára szabályokat kell elfogadnunk, adókat kell fizetniük, a fél a hamis információs kampányokért felelniük kell, és a szerzőket megfelelően um, ki kell fizetniük, nem túlszabályozásról van szó, hanem tisztességes szabályozásról a szellemi tulajdonok előállítói kisebbségben vannak a társadalom, társadalmunkban, védjük meg -e őket, itt az internetben lévő igazságoságot szolgáljuk. Köszönöm. Köszönöm. Mihály asszony, egy percben tessék parancsoljon. Egy, az európai harmonizációt üdvözöltem, de ez a javaslat nem elég bátor. A reform támogatói főleg a kiadók azt mondják, hogy a kreatívokat megerősítették, de 5 millió ember is. Kérem, az 5 millió között vegyék figyelembe, az 5 millió között kreatívok is vannak. 5 millió ember aláírásával jelezte, hogy a gépek nem dönthetnek az alapjogokról. Ez egy jogállami kérdés. Nem engedhetjük át a mester, mesterséges intelligenciának ezt. Teljesen mindegy, hogy az upload filtereket, feltöltési filtereket a 17. cikkben hogy írjuk körül. A kis cégek nem tudják majd a jogokat megvásárolni, a licenszeket megvásárolni. A platform szabályozás igenis másként néz neki. A digitális adó, etikai algoritmusok és erős kartel versenyjog Éppen ezért szakítsuk meg a háromoldalú tárgyalásokat, jobb megoldásra van szükség. Nem a piacot szabályozzuk, hanem sokkal inkább arra van, arra van szükség, hogy szabadon kommunikálhassunk a 21. században, mind analóg, mind digitális módon. Mr. Batten, one minute. Batten úr, egy percben parancsoljon. Tisztességes uh, szerzőjogok megvédése nagyon fontos, de ez az irányelv, a multicégek uh, és a közöttük levő együttműködés uh, előmozdításáról szól, és az ő profitjuk maximizálásáról, a szabad, szólásszabadság megszüntetéséről, amelyen nem ért egyet a média és a politikai intézmények. Az eltérő véleményeket már most kivonnak a forgalomból, levesznek a hálóról, ez cenzúra, és a képviselőket arra kényszerítik, hogy szavazzanak erről a szövegről, ha ezt sikerült volna elfogadni, már a múlt évben is keresztül mehetett volna. Az európai valamint választások hamarosan itt lesznek, és a választóknak tudniuk kell azt, hogy ki az, aki megszavazta ezt az irányelvet, és május 23-án ők fontos, hogy ezen képviselők ellen szavazzanak. A politikai intézmények a szólásszabadságot, nem egyetértés szeretnék megszüntetni, hogyha a parlamenti képviselők megszavazzák ezt a szöveget, akkor megérdemlik azt, hogy elveszítsék képviselői helyeiket. Szasnyec úr egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. A szabályozás hiánya az az, ami égesíti önöket, az internet például arra, hogy hová tarthat a világ, hogyha ilyen szabályok születnek, az internet a szabadság utolsó bástyája, és ezért nem tudnak önök éjszaka aludni. Ez azt mutatja, hogy az irányelveik, rendeleteik tulajdonképpen károsak, és a világ jobban jön ezek nélkül. Hogyha lenne mindenben hozzáadott érték, akkor egyszerűbb és jobb életünk lenne. Éppen ezért próbálják meg önök mindezt tönkretenni, és próbálják meg behúzni a vészféket, de mi nem szeretnénk azt, hogyha önök behúznák a vészféket. Az emberek demonstrálnak, tiltakoznak, ezért nem mozdultunk el, nem szeretnénk az internetes csapdákat, Szeretnénk, hogyha a fogyasztók szabályzás nélkül folytatnak a tevékenységüket. De Grandes Pasquale képviselő. Tisztelt képviselők, a 13-as cikk megpróbálja a szerzői jogok megsértésével foglalkozó szabályozást megerősíteni. Nagyon sok szerzői jogi jogsértés van az interneten, hiszen nagyon nagy a szabadság a felhasználóval kapcsolatban. Olyan tartalmakra is gondolok, amelyeket szerzői jogok védenek, tehát valakinek a tulajdonát képezik. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szerzői jogok tulajdonjogok, anyagi, vagy más jogok. Ez azt jelenti, hogy a művészek megélhessenek a műveikből, és ezt támogatnunk kell. Én is ezt teszem. Ami pedig a letöltéseket, illetve a platformokat illeti, a platformnak kell felelősséget vállalnia, hiszen a platform az, amelyik ebből a tartalomból hasznot húz, akár hirdetésekből, reklámokból, stb. Tehát a platform az, akinek meg kell vásárolni az engedélyt, és biztosítania kell, hogy senki ne tölthessen fel engedély nélkül tartalmat. Az én reakcióm tehát az, hogy olyan aránytalanságokat kell megszüntetnünk, amelyet a digitális környezetben tapasztalhatunk, és azt gondolom, hogy megérdemli támogatásunkat ez a szöveg. Egy percben Völken úr következik. Elnök asszony, köszönöm szépen. Csak a Google ellenzi ezt a reformot, mondják a reform támogatói, az irányelv támogatói, de ez nem igaz. A ENSZ emberi jogi különmegbízottja, tudósok, sok szerzői szerző, és a szövetségi adatvédelmi biztos is ellenzi ezt a szabályozást. Ez a szabályozás nagyobb biztons, biztonságot de, biztosít, de eltapossa a kreativitást. A demokráciánkról van szó, 5 millió ember, aki egy eh, szöveget, egy eh, petíciót aláír, ezt a bizottság eh, csürhének írja le, hát ez elfogadhatatlan. Mm, távirányított botnak írják le azokat, akik mm, petícióban tiltakoznak a tüntetőkről azt állítják, hogy 450 eurót kapnak azért, hogy elmenjenek tüntetni. Nem, ez felháborító, itt a demokráciánkról van szó, és a fiatal európai igéakat komolyan kell venni, akik komolyan agályosnak tartják ezt a szabályozást, hiszen a szabályozás ezt az egész szabadságot a neten veszélyezteti. A 13 os cikket Ceterum Cenzeo ki kell törölni. Völken úr, egy kékkártyás kérdést intéz önhöz, Ratúr. Elfogadja? Igen, 30 másodperc, tessék. Kedves kollégám, felsoroltad, hogy a Google ellen még ki mindenki ellenzi a reformot. A német szociáldemokraták eh, csúcsjelöltje, igazságügyminisztéri eh, asszony mm, hogyan gondolkozik, hiszen a tanácsban öm, ezt a szabályozást, aztán a különböző SPD öm, rendezvényeken pedig Brüsszelre mutogat, hogy azok voltak, és nem én voltam. Na hát, hogy áll ez? Kedves Denis, szívesen segítek neked válaszommal a német szövetségi igazságügyi miniszter az upload filtereket elutasítja, de be kellett ott adni a derakát. Angela Merkel ugyanis a franciákkal egy eh, illegális megállapodást kötött eh, az upload filterek ellenében. A franciák elfogadják az északi áramlatgázvezetéket. Luke úr! Frau Präsidentin, meine Damen! Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Meglepő az, hogy mire vetett fényt ez a felcet. Itt e, tartalmilag összemélyeztethető dolgokra derült fény az upload filterek egyik oldalon. Nem gondolom, hogy ilyen sűrűsön kéne politikát folytatni meg kell, fel kell tennünk a kérdést, hogy szükség van ezekre az upload filterekre, annak érdekében, hogy a szerzőjogokat érvényesítsük, senki nem akar elvenni venni művészektől a fizetésüket, de szükség van arra, hogy ezt ezekkel a filterekkel oldjuk meg. És hogyha a ház arról szavaz, hogy a törvényben nem lesznek upload filterek, ez nem igaz, hiszen mielőtt valaki tartalom közé ezt meg kell vizsgálni azt, hogy szerzőjogok sérülnek-e esetleg ezáltal. Ez a felülvizsgálat, ellenőrzés egy upload filter, ezért van ez benne ebben a törvényben, de mindez blokkolást eredményez azok a kis művészek, akik nincs, nekik nincs még kiadójuk, nem lesznek képesek a tartalmaikat terjeszteni, tehát itt a versenyok szempontjából sincs minden rendben ezzel. A szerzői jogok védelme amúgy nagyon fontos téma. Köszönöm. Köszönöm szépen, Túm asszony, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, az a tény, hogy ez az irányelv két és fél uh, évet vett igénybe, nem teszi ezt úgymond jó irányelvé. Ennek hatása az emberi jogokra nagyon súlyos, ahogy eh, civil szervezetek, akadémikusok erre felhívták a figyelmet, az ENSZ speciális eh, jelentéstevője is, különösen akkor, amikor az emberi jogok általános egyetemes nyilatkozatáról van szó, szóval ez egyértelműen kimondja azt, hogy mindenkinek eh, joga van az információkhoz, bármely médián keresztül, határoktól függetlenül. Erről szól a 11-es cég Világos az, hogy a szerzők jogait meg kell védeni, de a szerzők és jogok tulajdonosai nem mindig ugyanazok. El kell gondolkodnunk arról, hogy nem kegyenített ez a megoldás. Egy kis csoport érdekeit helyezzük mindenki érdekeinek elébe. Az elmúlt év szeptemberében több alternatíva is az asztalon volt, ez most már nem így van. 11-es vagy 13-as cikket vagy el kell fogadni, vagy elutasítani. Kérem a kollégákat, hogy szavazzunk a cikkek eltörléséről, hiszen így az a kár, amit megsínlenek az általános jogok, túl nagy lesz. Köszönöm. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék arról a nevetséges összeesküvés elméletről, amelyet a copyright lobby terjeszt, azok, akik szabad, nyitott internetet szeretnénk, minket a Google és a Facebook becsapott. Ez elképesztő. Küzdöttünk, évek óta küzdünk ezen óriások ellen az adatvédelemért, az emberek magánéletének védelméért, a piaci tendenciáik ellen, monopolista tendenciáik ellen szeretnék eh, küzdeni, és azt szeretném, hogyha a Facebookot ott eh, csapjuk, ahol a legjobban fáj nekik, küzdünk az elektronikus magánéletvédelmi irányelvért, de nem, amit most teszünk, az nem helyes. Nem bízom a Google-ban, a Facebook-ban, de azokban a szakértőkben bízom, akik azt mondják, hogy a 11-es és a 13-as cikk eh, rossz az internet számára, és járulékos kárt okoz. Egy percben Lahiarik úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eljött az ideje annak, hogy az észak-amerikai nagy csoportokra is szabályozásokat hozzunk, és megvédjük az újságírók, szerzők szerepeit. Ők adják a tartalmainkat. Ugyanez vonatkozik a médiára és a, a, az újságokra, és értjük az óriások nagy étvágyát, úgymond, de Kavador felhívta a figyelmet arra, hogy 630 milliárd eurónyi bevételre tesznek